Okay, um, good morning, if... Rendben, jó napot mindenkinek. Mint tudják, Arlé jelentéséről való szavazást elhalasztottuk, így aztán lesz időnk, úgy néz ki. A hetes napirendi rendi pontnál vagyunk, az alelnök megválasztásánál, megadom a szót Elisának. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul fogok beszélni, hogy gyorsabb legyen a dolog. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy új kollégánk Marlen Mizi póttag ebben a szakbizottságban az volt, amikor Sziklun, Edvardo Szikluna elhagyta a szakbizottságot. Azt szeretném javasolni, hogy ő foglalja el Edvardo Szikluna helyét, és kérem, hogy a szakbizottság erősítse meg ezt a javaslatot, amennyiben úgy gondolják. I can now... Akkor most megkérdezném, hogy van-e más, aki hozzászólna ehhez vagy közfelkiáltással hagyjuk jóvá. Közfelkiáltással? Rendben. Akkor gratulálok, ez megtörtént. Szerintem a, a ponton meg is kérjük, hogy fáradjon fel a pulpitus, hogy foglalja el az önnek járó helyet, mint alelnök. You can take the secretariat. This is your walk of honor. Ez az ön sétamenete. Right. Okay. Rendben. Talk about this. Pesgő, pesgőnk nincs. Azt most nem tudunk bontani. Lehet, hogy összefügg a parlament megtakarításaival, a költségvetési megtakarításaival, a pesgő nem jutott. Viszont haladjunk tovább. Ha össze tudjuk szedni magunkat, az én véleménytervezetemről szavazzunk. Nem könnyű dolog a saját jelentésemről szavazni, mint elnök, szavaztatni, de hát ha már az a két szerepkör egybeesett, csináljuk így. Ez a 9-ös napirendi pont egyébként. Tesztszavazást ne csináljunk, majd kiderül, kinek nincs kártyája. Egyes bekezdés, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes bekezdés, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös módosító mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg éppen, most kiderül, kinek van kártyája, kinek nincs. Adják hozzá az én szavazatomat, nekem nincs például a kártyám, sajnálom. Tehát most az ötös módostól szavazunk. Megnyitom a szavazást. Egy plusz hozzá kell adni, mert én is szavazok. Kérem, adják le. Még egyet várunk, meg lezárom a szavazást. Egymást kiütött, kiüthetjük, egy ide, egy oda. Tehát lezárom a szavazást, elvetettük. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt megint. frakciókra bontva elvethetjük, elfogadtuk volna, de a jelenlevők lehet, hogy elutasítják a szám arányok alapján. Plusz egy mellette szavaz, lezárom a szavazást. Elvetettük. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. A lista ellenére ugrunk a Béla kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Tovább, 15-ös. Két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 16-os a, tizen, a 15-ös második részében lehetetlen dologra szavaztunk, mindegy. 16-os szóbeli módosítóval kiegészítve, ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Nem? Akkor ezzel együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Dénes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Elemér kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 27, 29, 30-nál tartunk, 30 módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Elektronikus szavazást tartunk a módosított szöveg egészéről. Engem tegyenek hozzá mellette. Leadták. 38 mellette, egy ellene, három tartózkodó, úgyhogy köszönöm a támogatásukat. Azt mondtam az elején, eldöntjük, mit csináljunk az FTT, a tranzakciós adó témájában. Követve az, a vitát úgy látom, hogy jelen pillanatban a jelentéstevő készen áll arra, hogy elhalassza a szavazást 17, június 17-ig vagy 18 ig abban a remény, hogy addigra a dülőre jutunk. Azt kérte, hogy egy feltételes megállapodást kössünk arról, hogy júliusban plenárisra visszük a témát. Ennek több oknál fogva nincs lehetősége. Nem tudunk elfogadni ilyen feltételrendszert. Az elnökök értekezete kell eldöntse, tudnulik, hogy mi lesz a plenáris napi rendje, nem mi. Azt mondhatjuk, hogy addigra elhalasztjuk a szavazást, reméljük, hogy addigra előre jutunk. Ha nem sikerül lépni addig, akkor, akkor megint meg kell vizsgálni akkor a helyzetet. De szerintem a, a mindenfél igyekszik majd eredményre jutni addig, ha a szakbizottság elé kell bocsássuk az ügyet, hogyha nem lehet addig plenárisra vinni a témát. Ani kért szót. Hogy údót te először? Ani, kapja meg. Ha kell, most is szavazhatunk arról, hogy mit tegyünk itt helyben, mert tegnap azt mondtam, erre is lehetőség van. Ani. Yes, uh... Igen, köszönöm a szót, elnök asszony. Ahogy ön is rámutatott, hogy június 17-ére halasztottuk az ekonban a szavazást, és így lehetséges a kompromisszum. Mindamellett úgy gondolom, hogy a tranzakciós adóról már három éve legalább folyik a vita, úgyhogy mindenképpen lehetséges, hogy 17-ig megállapodjunk, hogy a plenárison a nyári szünet előtt még szavazhassunk róla. Csak rá szerettem volna mutatni, hogy ez a cél, hogy még a nyári szünet előtt szavazzunk a plenárison, rendkívül fontos számunkra. Udo, te is szót kértél. Elnök asszony, csak arra szerettem volna megkérni, hogy magyarázza el azt a megjegyzését, hogy ön nem lehet kondicionális szavazást lefolytatni. Úgy tudom, hogy az árnyék jelentéstevőknek előzőleg nem sikerült megállapodni, akkor általában tudatosan azonnal a plenárisra viszik az ügyet. Éppen ezért egy kicsit meglepett azon álláspontja. Úgy gondolom a jelentéstevőt nem szabad a döntési szabadságában korlátozni, hiszen a szavazás időpontjának megválasztása is egy olyan eszköz, amelyel erősítjük a parlamentet. What you said. Elnök, persze értem, de a dátum nem igazán a legjobb az előadók számára, ahogy már mondtam. Márkusz. Köszönöm szépen, úgy gondolom nem szabad a bolhából elefántot csinálnunk. Mindenki tudja, hogyan alakul ki a napirend, és hogyha az összes frakció, aki a jelentéstevő javaslatát támogatja, akkor tehát, hogyha mindenki támogatja, hogy az elnökök értekezletére kerüljön ez júniusban, és utána Strasbourgban a plenárisra kerüljön, akkor nem tudom mi a gond. Miért kell ebből ekkora problémát csinálni? Jó, akkor a következőt javaslom. Elhalasztjuk a 17-18-ai szakbizottságülésig, remélhetőleg akkor tudunk majd a szakbizottságon belül szavazni, de ha bármi gond merül fel, akkor majd újra visszatérünk rá. De a cél az volna, hogy akkor szavazzunk, és akkor van még időnk a júliusi plenáris előtt. Ha viszont nem sikerül a szavazáshoz megfelelő körülményeket teremteni, akkor újra tárgyaljuk a kérdést. Köszönöm szépen. Nos, akkor félre várjuk Almunia biztos urat, akkor most 10 perc szünetet tartunk, addig, míg a biztos úr meg nem érkezik. Jó? Köszönöm szépen.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 Okay. Rendben. Elkezdhetjük. Örömmel üdvözlöm Ammonia biztos urat körünkben, aki majd, mint mindig, most is mindig nagyon szívesen jön. Általában nekünk van gondunk a szakbizottság idejével, hogy bele kigazdálkodjuk a vele való találkozókat. Nem ő a ludas tehát, ha nem nincs itt. De most végre van lehetőség az eszmecserére, Először a biztos úr fog expozét tartani, majd kérdésekkel ostromolhatjuk 5 perces idő szakaszokban. Önnek kb. 10 perce lesz, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak az Econ szakbizottság körébe, és köszönet külön az elnök asszonynak, hogy lehetőség adott ismét arra, hogy beszámoljak önök előtt az éves verseny politikai jelentésről a 12-es évre. Tavaly a végrehajtás nagyon bonyolult körülmények között folyt, majdnem hat évvel azután, hogy a válság elindult Európában. Igyekeztünk a mély gazdasági, társadalmi és politikai kihatásait kezelni a válságnak, amely 2007-ben és 2008-ban bontakozott ki. Ebben a háttérben az európai versenypolitika kifejlesztése és jogszabályok kifejlesztése sürgetőbb, mint valaha. A tavalyi tevékenységünk mutatja, mennyire elkötelezettek vagyunk, az eszközeink, ellenőrzési témák, az állami támogatások tekintetében. A bizottság által kifejtett munka a célja az, hogy alacsonyabb fogyasztói árak alakulnak ki. Most, amikor ez a legfontosabb, az is cél, hogy erősítsük a belső piacot, ahogy mutatták az egyes ágazati eset sorozatok, a pénzügyi szolgáltatások, a gáz, elektromos áram és a telekom ágazatok az zászlós hajói az európai gazdaságnak, ezekre koncentráltunk, ezekről beszélek majd. És elhatároztuk arra, hogy a változó gazdasági körülményekhez igazítjuk a politikáinkat, és segítsük a tagállamokat abban, hogy a korlátos állami pénzek gazdálkodásából legtöbbet ki tudják hozni, az állami támogatások ellenőrzésével is. Ezekről fogok majd tájékoztatott tartani. Aztán formálisan is beterjesztjük a magán végrehajtása vonatkozó jogszabályjavaslatainkat. Tavaly folytattuk az állami támogatások szabálynak végrehajtására vonatkozó szabályozást a bajban levő bankok vonatkozásában is hogy hozzájáruljunk a pénzügyi szektor átláthatóbb működéséhez. Csak a bankunió befejezésével, amely egy egységes resolution authority is létrehozna, hozzá létre azt a keretet, amely révén magunk mögött hathatjuk a mostani bajok forrásait és okait. Addig, amíg ez a munka lezárul, a parlament a tanácssal együtt gondolta a bankmentési szabályozási csomag alternatíváit. Nagyon fontos előrelépés ez, ám az az új rendszerre való átállás a 27 átagállam szintjén, meg az eurózona szintjén is megköveteli, hogy a szabályozási folyamatban külön figyelembe vegyünk az állami szabályozás kérdésére, és új szabálykeretet teremtsünk, amely, amely nem sokára feláll. A tavalyi tevékenységet illetően 19 döntést hoztunk, és külön a pénzügyi ágazatra vonatkozó állami támogatási szabályrendszer jött létre, és ez E, válságkezelési keretben 62 további döntést hoztunk, ez részben a likvidációs döntéseket és szerkezetváltási döntéseket jelentenek, és 52 e, döntés most folyamatban van. A tavalyi döntések mellett hadd szóljak az egész bank ágazat, a spanyolországi bank ágazat szerkezetváltásáról. Nagyon fontos, különleges téma volt ez, mert egy memorandum of understanding volt az alapja, amelyet tavaly júliusban írtunk alá. Az összes vonatkozó döntés, a spanyol bankározatra vonatkozó döntést két német ö, ö, Landesbankot is érintett, egy lett jelzálogbankot és a Dexiát is érintették ezek a döntések. Egyéb eszközöket is alkalmaztunk pénzügyi esetekben. Az összeolvadási témakörben a legfontosabb döntés tavaly a Deutsche Börse és a Euronext összeolvadására vonatkozó döntésünk volt. A trösztelenes munkánkban is a hitelkártya vállalatok, illetve a vonatkozó díjak ügyében dolgozunk. Múlt hónapban indult a formális vizsgálat a bizottság körében a Mastercard egyes lépéseit illetően ebben az ágazatban, és két héttel ezelőtt a Visa Europe fölajánlotta, hogy a, a hitelkártya díjainak bizonyos körét csökkenti majd, hogy a határon átnyúló verseny átláthatóbb legyen. Aztán a bizottság folytatta azt a munkáját is, amely két rösztelenes vizsgálatot érintett, amelyek 2011-ben nyíltak meg, például a Credit Default Swap piacra vonatkozó, illetve a LIBOR benchmark díjak kérdésében, amely néhány, több bankot és brókert is érintett. Az energetikai piacra áttérve meglepéteszerű random vizsgálatokat tartottunk a a, a nyersolaj, bioüzemanyag és olajfinomító ágazatban dolgozó vállalatoknál. Ahogy a Libor, Dilábor kérdés esetekben is, itt is az volt a célunk, hogy vizsgáljuk, hogy a vállalatok ne tudják manipulálni az áraikat úgy, hogy a jelentési rendszereiket manipulálják. Aztán a Gazprom ellen tröszt ellenes hivatalos vizsgálatot indítottunk tavaly. A energetikai piacon folyó vizsgálataink más bizottsági részlegekkel és egyéb intézményekkel együtt azokkal összhangban folynak. Annak érdekében, hogy az energetika egységes, tényleges piacra összeálljon jövő évre, ehhez az kell, lett, hogy az Európai Tanács jóvá hagyja az erre vonatkozó döntéseket múlt héten. Single market legislation. Ezen kívül az egységes piaci ö, telekom ö, szabályozás is megtörtént. Tavaly a telefonikával és a portugál telekommal ö, voltak eseteink. Ezen kívül a Hutchinson, DG, Ausztria, illetve az Orange, mint versenytárs esetében. Decemberben a bizottság jóvá hagyta a széles sávú útmutatásokat, itt az első generáció született meg a modernizációs keretek között. Európában a gazdaság fellendülése attól függ, hogy innovatív piacokon versenyképes digitális iparágak vannak-e jelen. Ezért tavaly két határozatot is hoztunk, van még egy olyan eset, amit nem zártunk le. Ami az e illeti, elfogadtuk az Apple és négy másik vezető cég ajánlatát. Ami a zeneipart illeti, egyre inkább teret hódít a digitális gazdaság. Jelentős koncesziókat kaptunk. Végezetül a tröszt ellenes esetről beszélnék a Google-ra vonatkozóan. Ez nagyon fontos volt a tavalyi évben a ami a politikáinkat illeti, 2012. májusában a bizottság beindított egy stratégiát, egy modernizációs, állami támogatási modernizációs stratégiát. A következő lépésben új útmutatások lesznek a regionális támogatások terén, ezt a jövő hónapban kívánjuk elfogadni, illetve az önök szakbizottsága a múlt héten fogadott el egy jelentést ebben a témában. Az innovációs kutatási útmutatások, az energia innovációs útmutatások terén és a rendelet elfogadása az év második felében várható, illetve 2014 első felében. Nagyon remélem, hogy a modernizációs stratégia az zömét az önök mandátuma lejárta előtt még 2014 közepére le tudjuk zárni. Ami az összes többi politikai fejleményt illeti, a tröszt tök által hozott, e, illetve e, okozott károk ellen fellépő javaslatot említeném, e, a következő hetekben tárgyalja a kollégium. Ahogy önök is jelezték a 2011-es versenyről szóló jelentésükben, normális jogalkotói eljárás keretén belül fogjuk ezt tárgyalni, a versenynél kapcsolatban ez els, először fordul elő, és javaslatunk legfőbb pontjait tájékoztatásul önök elé terjesztjük, miután a bizottság elfogadta őket. Nagyon remélem, hogy támogatni fogják, és gyorsan el tudjuk fogadni ezt a javaslatot akkor két célt is sikerült elérnünk, mindannyiunk számára fontos ez. Először is, hogy a verseny torzulások áldozatait segítsük, a második pedig, hogy optimalizáljuk a kapcsolatot az EU versenyszabályainak végrehajtása terén a magán és az állami szektor között. Még inkább üzletmenet barát módon szeretnénk kezelni egyes eseteket. Egyszerűsített eljárást szeretnénk alkalmazni, így kevesebb információt kell a nem problémás cégeknek rendelkezésre bocsátani, felgyorsítja majd a folyamatot, és lehetővé teszi számunkra, hogy a legproblémásabb összealvadásokkal foglalkozzunk. Ugyanakkor arra is gondoltunk, hogy ez a tevékenység kiterjedjen-e a kisebbségi ö, részvényesekre is, mert jelenleg nem tudunk ezzel a problémával foglalkozni, nincs megfelelő eszköz a kezünkben ehhez. Azonban módosítani kellene ehhez az összeolvadási rendeletet. A következő időszakban konzultációs folyamat indul be ez, ebben a témában. Referencia rendszerre van szükség, hogy a bizottság és a tagállamok között folyjon az információ ebből a témában. Végezetül szeretném elmondani, hogy a többi ügynökséggel hogyan működünk együtt. Tavaly a bizottság a nemzeti versenyirodákkal együtt ö, dolgozott az európai hálózaton belül, ö, hogy logikusan alkalmazzuk a trösztellenes EU-s szabályokat. Ami a harmadik országokat illeti, el kell mondanom, hogy egyre erősebb az együttműködés. A legutóbbi megállapodás a svájciakkal való megállapodás. A bizottság első alkalommal sikerül majd, hogy egy harmadik ország verseny irodájával együttműködjön ezen a téren, anélkül, hogy valamilyen mentességet kelljen kérni az adott cégnek. Tisztelt képviselők! Hát elég sok mindenre van szükség, hogy kivezessük az EU-t a válságból, és elérjük a fenntartható gazdasági fejlődést. Továbbra is csökkenteni kell az adósságszinteket, önfeláldozásra van szükség, támogatni kell a kutatást, az innovációt, az oktatást, a képzést, illetve le kell zárnunk a bankuniós folyamatot, hogy az egységes piac hatékonyabban működhessen. A versenypolitika rendkívül fontos része ezeknek a szakpolitikáknak, ugyanis a versenyen keresztül tudjuk a legjavát adni potenciális lehetőségeinknek, és elősegíteni a növekedést. Tudom, hogy közösek ezek a céljaink, egyformán gondolkodunk, és várom, hogy az Európai Parlamenttel önökkel együtt érjük el őket, dialógus segítségével, és különösen a versenyel foglalkozó munkacsoport segítségével, amelyeket önök hoztak létre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig a kérdések és válaszok köre következik. Kérném szépen a képviselőket, hogy maximum két percben szólaljanak fel, hogyha ehhez tartjuk magunkat, illetve hogyha nem tartják ehhez magukat, akkor sajnos el kell majd vennem a mikrofont. Először is a néppárt részéről Jean-Paul Gózász. Merci, Madame Köszönöm, elnök asszony a szót. Biztos úr. Itt vagyok, itt vagyok. Igen, igen, a spanyol fülkét kerestem, mondja biztos úr, de hát tudja ön is, hogy itt ülök. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, nagy érdeklődéssel hallgattam azt, eh, hogy mit tettek eddig, de ha megengedi, lehet, hogy anekdotikus jellegű lesz a kérdésem, de ö, eh, a vállalatokra vonatkozik, illetve arra, hogy hogyan gondolkodnak az állampolgárok Európáról. Hogy eh, a ö, fémek lopása és újraértékesítése ellen vegyük fel a harcot, nagyon fontos, hogy foglalkozzunk azokkal a cégekkel is, amelyek újra felhasználják ezeket. Hiszen önök is tudják, hogy a rezet ellopják például a vasúti sinek mentén, és 2011. július 6-án született egy olyan törvény, amelynek értelmében nem lehet újra felhasznált vas és nemes vagy színes fém felvásárlás esetén készpénzzel fizetni. A gond az, hogy nem ugyanazok a törvények vannak a tagállamokban. Tehát vannak olyan cégek, amelyek például a határ határmentén ütik fel tanyájukat, és egyszer csak eltűnnek onnan azokkal az anyagokkal, amelyeket illegálisan szereztek be, és a határ másik oldán próbálják értékesíteni, ott, ahol készpénzzel fizetnek értük. A kérdésem az, hogy a bizottság akar-e harmonizációt bevezetni ezen a télen, mert Franciaországban például a miniszter jelezte, hogy jó lenne, hogyha Európa szinten tennénk valamit, a bűncselekmények ellen, hogy hatékonyan léphessünk fel minden országban. Említettem, hogy anekdotikus lesz ez a példa, de konkrétan így látják ezt a franciák Európára, illetve az európai kérdésekre nézve. Köszönöm Gozesz úr a szót, mondja biztos úr. Hát őszintén szólva nem tudok válaszolni önnek, mert ez a kérdés, bár nagyon fontos, Michel Barnier ö, asztalán van. Gozesz úr. Igen, igen, de amikor a versenyt hallja valaki, mindig önre gondol, mert e, ezt ön gyűjtötte be. Köszönöm szépen, de nem akarok betolakodni kollégáim területére. Well, there is a related point here, if you... De azt hiszem, ez kapcsolódik hozzá, nem? Kapcsolódnak egymáshoz ezek a témák. Hogyha megnézzük a fémek és áruk felhasználását, talán érdemes az áruk felhasználásán elgondolkodni, a hiányokon, és ez hogyan kapcsolódik a londoni eseményekhez. Talán ez a jogalkotási munkához is kapcsolódik ezen a területen. Eszent Iliza Ferreira. Köszönöm szépen. Elnök asszony is köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött hozzánk ma. Két kérdésem volna. Mégpedig a bankunióhoz kapcsolódóan először is a bankrendezés, az arra vonatkozó új irányelv, valamint egy erre vonatkozó alap létrehozása és a bankrendezési hatóság létrehozása. Hogyha egy banknak nincs elég betétje, nem elégséges a betétek mennyisége a bankrendezéshez, illetve a bail-inhez, akkor ez esetben sokkal nagyobb a kockázat, mint más bankok esetében, amelyeknek nagyobb források állnak rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy a szolidabb bankoknak adott esetben nagyobb tartalékokra van szüksége, ők azonban éppen ezért adott esetben nagyobb árat fizetnek ezért a stabilitásért, mint a kevésbé átlátható bankok. Ez azt jelenti, hogy a biztonságos bankoknak többet kell fizetniük, hogy magukhoz vonzzák a betéteseket. Úgy gondolom, ez egy negatív kihatása a bankuniónak. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit szeretne tenni ezzel kapcsolatosan. Második kérdés. Jogszabályok a válság megelőzés területén. Felmerül bennem a kérdés, hogy a versenypolitika területén hogyan szándékozik a bizottság garantálni azt, hogy a szolid, erős államok ne a bankmentés eszközével éljenek, amelynek következtében az adófizetők fizetnék meg ennek az árát, a gyengébb országokban viszont a bail-in lenne a megoldás szemben a bail-out-tal, aminek következtében a részvényesek érdekei sérülnének. Úgy gondolom, ez pont az ellentéte annak, amit el szeretnénk érni a bankunióval. Köszönöm szépen, Ferreira asszony. Köszönöm a kérdést. Először is az első felvetésével kapcsolatosan. Úgy gondolom, az állami támogatások ellenőrzésével ez nem lehet megoldani. Hogyha egy bank nem rendelkezik eh, elegendő tőkével, részvények, értékpapírok formájában, sőt, adósságai vannak, akkor ebben az esetben különböző lehetőségek merülnek fel, hiszen a betétek olyan csoportokra oszthatók, amelyek, amelyek esetében tehát az egyik betétcsoport biztosított, a másik pedig nem, attól függően, hogy ezek a betétek meghaladják-e a 100 ezer eurót, vagy alatta vannak ennek az összegnek. És van egy alapvető különbség azon bankok és pénzügyi intézetek, vagy pénzintézetek között, amelyek esetében megfelelő az arány, a betétek és a garanciák között, valamint azon bankok között, ahol amelyek kevésbé függnek a betétektől, viszont nagyobb a függésük a pénzpiacoktól. Ez természetesen különböző gondokhoz vezet. Láthattuk ezt többek között Cipruson is. A jövőben előfordulhat, hogy a bank rendezés alkalmával többször látjuk ezt majd. Természetesen osztom aggájait, de el kell, hogy mondjam a következőket. Az állami támogatások ellenőrzése területén a következő a helyzet. Ami a bankrendezési költségeket illeti, ez egyáltalán nem függ össze az állami támogatásokkal. Az állami támogatások akkor kerülnek alkalmazásra, hogy ha az adott pénzintézet saját forrásaival nem tudja finanszírozni a bankrendezést, és közpénzekkel közpénzekhez kell nyúlni, vagy más eszk- finanszírozási eszközökhöz. Ez valójában mindenek előtt a parlament és a tanács között rendezendő kérdés. Itt ugye jelen pillanatban folynak a megbeszélések egy erre vonatkozó irányelv kapcsán, tehát a bankrendezési, bankszanálási irányelvre vonatkozóan, és talán itt lehetne ezt szabályozni. Hogyha az állami támogatások ellenőrzésére azonban szükség van, hogyha közpénzeket használnak fel a bankrendezéshez, illetve egy bankrendezési vagy bankszanálási alapból finanszírozzák a bankrendezést, gyakorlatilag ebben az esetben ugye közpénzből történik akkor a finanszírozás, egy nemzeti betét alap jöhet itt szóba, vagy az ESM felhasználása, ez történt ugye Spanyolországban, ez is állami segítségnyújtásnak vagy támogatásnak számít. Hogyha len, van egy európai, hogyha azonban egy európai bankrendezési alapról van szó, akkor ez nem állami segítségnyújtás, Hogyha ezeket az európai pénzeket használják fel, akkor tehát nem állami segítségnyújtásról van szó, ha viszont más jellegű alapokat használnak fel, akkor érvényesek az állami segítségnyújtásra vonatkozó szabályok. Új szabályok vannak most készülőben, remé- erre vonatkozóan remélhetőleg még a nyári szünet előtt sikerül ezeket elfogadni, és különös tekintettel az eddigi tapasztalatainkra ezen belül is a spanyol esetre és a holland kormány és az NSRL közötti megállapodásra, mi azt mondjuk, hogy az állami segítségnyújtás, avagy támogatás nem kompatibilis abban az esetben, hogyha előzőleg nem történt bail-in három szinten. a vonatkozó listának megfelelően. Tehát először is a részvényeseket kell bevonni a bankmentésbe, a hibrid pénzügyi termékek tulajdonosait, és utána van még egy másik csoport és Tehát az állami segítségnyújtás, az állami támogatással való bankrendezés csak a negyedik helyen következik, ezt megelőzően ki kell meríteni az úgynevezett Bélén első három szakaszát. Többet nem szeretnék mondani a témával kapcsolatosan egyelőre. Szerintem ez nagyon fontos, hogy rámutassunk arra, hogy némi átfedésben vannak a problémák. A bankokat, illetve a betéteseket támogató állami forrásokból táplálkozó támogatásokat illetően az ágazatnak címzett támogatásokat illetően elég bonyolult és hát úgymond trükkös a helyzet. Az Alda nevében Reman kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Almoni óra nyelvén folytatom a hozzászólásomat. Jean Moni naplóját, illetve feljegyzéseit olvasom mostanában, és tudom, hogy részt vett egy katalán rendezvényen Brüsszelben, Almunior válaszol, ha a katalánul beszélhet itt, akkor én végül is megértem. Lehet, hogy eljön a napja válasz annak, hogy katalánul disputálhatunk. Hogyha 2000-ben választásokat nyerünk, akkor más zászlólat üldögélnék most. De most a mai témánkról beszéljünk. Tehát amit, mit mondanám a Jean Monnet naplóját olvasva, azt gondolom, azt mondanám, hogy a banki hitelek nagyon fontosak a gazdasági növekedés szempontjából, épp oly fontosak, mint az 50-es években a szén és az acél voltak. Sőt, lehet, hogy azt javasolnám ma, hogy a következő választások során a bankunióra koncentráljunk leginkább, és ne a politikai unió továbbvitelére, politikai integráció továbbvitelére, hanem arra koncentráljunk, hogy a pénzügyi piacok és a banki ágazat szétaprózódása ellen lépjünk fel. Ez lehet tudni a legfontosabb ügyünk. Dél-Európában vizsgálva a helyzetet, úgy tűnik, hogy a hitel egyre jobban hiányzik, egyre korlátosabb jószág, és ez Európa gazdaságának egészét megbéníthatja. A kérdés tehát az, hogy milyen mértékű erőfeszítések történnek történtek ugyan Spanyolországban, tudom, de milyenek történnek még a bank probléma megoldására. Mert meg lépések, de a hitel továbbra sem indult be, a hitel áramlása továbbra sem megy szabadon. Van-e vajon összefüggés a hitelállomány csökkenése és a bankok, banki piac koncentrációja között? Lehet, hogy ez kéne, az utóbbival kéne foglalkozni a hitelek beindítása érdekében? Que es eh, urgente. Köszönöm a kérdést. Sürgős szükség van arra, ez tény, hogy foglalkozzunk a bankunióval a lehető leghitelesebb, szilárdabb módon a leggyorsabb lépéseket téve. Nem könnyű feladat ez, ám feltétlenül megkerülhetetlen. Ez világos mindenki számára. Nem azt mondom, hogy más döntések és más viták nem volnának hasonló súlyúak és fontosságúak, folynak tudnak Európában közviták egyéb témákban is, gazdasági, pénzügyi, finanszírozási, adópolitikai ügyekben, különféle ágazatokban, például energetika területén, a digitális iparágak területén, tehát nagyon sok feladatunk van, ám a hitel kulcsfontosságú mindenben. Hitelek nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogyan tudjuk sikeresen bármely növekedési stratégiát beindítani. Bármely szakpolitika szempontjából a hitel kulcsfontosságú. A spanyol konkrét ügyet tekintve úgy gondolom, hogy nem feltétlenül az a hely helyén való út, hogy azt gondoljuk, hogy a, a hitel majd a legnagyobb gondokkal küzdő bankoktól indul el. A hitel áramlás olyan országban, mint Spanyolország, ahol az ágazat 80%-a újratőkésítésre szorult. Azokra gondolok, akik, amelyek túlélték a válságot talán azok a bankok a legégészségesebb, amelyek saját forrásaikra támaszkodva tudták túlélni a válságot, kiigazítva persze mérleg főszegeiket, mérleg struktúrájukat és működésüket, talpon maradtak a piacon, vannak ilyen bankok is tudnilék. Az, hogy hogy érjük aztán el ezt, hogy a bankok a hiteláramlást be tudják indítani, meg kell vizsgáljuk természetesen a keresleti oldalt, amelynek nagyon sok tényező függvénye. A recesszió is hatással van erre. Nagyon nehéz tervezni előre a gazdaságban, csak rövidtávú tervezésre van lehetőség gyakorlatilag. Ám mindenképpen bátorításra van szükség. A szakpolitika tekintettel kell legyen a gazdaság egészére, nem pusztán a pénzügyi ágazatra. És az a döntés, hogy újra is tettek bankokat, illetve kitisztították mérlegeiket, és remetették azokat. Ez az erőfeszítés nem szabad, hogy a hitel képesség rovására menjen, a hitel áramlás rovására menjen. Tehát mind a két oldalon dolgoznunk kell. A banki oldalon is, meg a hitel kínálati oldalon is. Ezek az intézkedések nem mehetnek egymás rovására. Mindeközben pedig a bankok szerkezetváltozásra is szükség van, ezeket a lépéseket egyszerre kell meglépni, és egységes alapon nem lehet, hogy csak egyes bankok kényszerülnek erre, mások meg nem. Az is tény, hogy a banki ágazatban Spanyolországban nagyon nagy mértékű a koncentráció, és ez növekedett. Összeolvadtak bankok, más bankok eltűntek, felvásárlások történtek, Ám nagyon sok Európai Uniós banki piacon is látható ez, nem a spanyol a legkoncentráltabb banki ágazat. Továbbra is sok bank működik Spanyolországban, bizonyos szerepkörök szerint szétválnak a banki funkciók között a bankok, úgyhogy nem feltétlenül baj a koncentráció. Now for the green. Köszönöm szépen. Jean-Paul beszél következik a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök asszony a szót. Biztos úr, jó napot kívánok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Beszámolt nekünk arról, hogy eddig mit tett a bizottság a versenyterén. Ez a lehető legnagyobb részletességgel történt, és köszönjük ezt önnek. Ugyanakkor van egy olyan aspektus, egy olyan dolog, amely hiányzott ebből a beszámolóból, ami pedig számunkra rendkívül fontos, sőt, stratégiai jelentőségű. Itt egy olyan állásfoglalásra utalok, amelyet a mi gazdasági és monetáris bizottságunk fogadott el 2013. januárjában a parlamentben, amelynek célja az államadóságokra vonatkozó politikák modernizációja. Hatos cikkében itt arról van szó, idézek, aláhúzza, hogy a versenypolitika most már lehetővé kell, hogy tegye, hogy megfelelő állami támogatást nyújtsunk a gazdaság ökológiai átalakulásának, különös tekintettel a megújuló energiák és az energia hatékonysága terén. Ezért a versenypolitikának új aspektusai kell bevezetnünk. Számunkra ez egyáltalán nem kis dolog. Ez a lehetséges alapja szakpolitikánknak a foglalkoztatottság, a források tekintetében, úgyhogy azt szeretném csak megkérdezni öntől, hogy ez a stratégiai jellegű új aspektus hogyan jelenik meg az önök szakpolitikájában. Ez a kritérium most már benne foglaltatik a versenypolitika koncepciójában, Európai Uniós szinten. Köszönöm a kérdését. Utaltam azokra az útmutatásokra, amelyeket a következő hónapok során, a, legalábbis a parlament mandátumának lejárta előtt felülvizsgálunk. Megemlítettem, az energiát és a környezetet. Eddig az útmutatások a környezetvédelemre koncentráltak. Most azonban a tapasztalatok alapján ugyanis erre a következtetésre jutottunk, a teljes energetikai politikát, környezetvédelmi politikát kell megvizsgálnunk, úgyhogy most készülnek az első nyilvános konzultációk, előkészítései, az energetika, környezetvédelem útmutatásai együtt, és ezzel az új útmutatással fogjuk majd erőfeszítéseinket a megújuló energiák felé irányítani, amely hát meg is érdemli a közvélemény támogatását, ez így lesz a jövőben is. Tesszük ezt úgy, hogy nem csak az EU szinten megfogalmazott célokat fogjuk felhasználni, és itt most a 2020-on túli időszakra gondolok, hanem fel fogjuk használni azokat a tapasztalatokat is, amelyeket az egyes nemzeti programok elemzéséből, a megújuló energiák támogatásából szereztünk, amelyeket főigazgatóságunk elemzett, és a bizottság is elemzett. Szerintem folytatnunk kell a továbbiakban is a megújuló energia támogatását, erre rendkívül nagy szükség van. Már az idei évből is levonhatunk bizonyos következtetéseket, tapasztalatokat, ugyanis vannak bizonyos megújuló energiaforrások, amelyek versenybe állhatnak egymással a piacon, hogyha nem kapnak állami támogatást, mint amit kaptak korábban. Ez végül is jó hír, mert bizonyos feltételek mellett kialakulhat verseny bizonyos források között. A másik dolog, nem akarom húzni az időt, válaszom az, az hogy ami, amikor a kizárólagosan nemzeti támogatási programokról beszélünk a megújuló energiák vonatkozásában, felmerül a kérdés, hogy tényleg szükség van-e rájuk, hogyha nincs megfelelő kapcsolódás közöttük az európai piacon. Ezért van az, hogy az egységes piac kialakítása ezen a téren is prioritás. Ez a támogatás a nemzeti alapon bizonyos feldarabolódását okozza az európai energiapiacnak. Az egyes nemzeti intézkedések nem mindig logikusak, koherensek, és megint csak visszatérek az állami támogatás ösztönzésére a megújuló energiák vonatkozásában, amely európai dimenzió. Ha viszont nem támogatjuk őket, feldarabolódik a belső piacunk is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ivó következik az LCL e nevében. Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Az én kérdésem nagyon egyszerű, egyszerű kérdésről van szó. És ön bevezetőjében ma már felszínesen érintette is ezt a kérdést. Két héttel ezelőtt az Európai Bizottság bejelentés nélkül ellenőrizni kezdett néhány energetikai céget, valamint egy olyan céget is, egy, egy további céget is, hogyha kiderül, hogy ezek a cégek manipulálták valóban az energiaárakat, mint ahogyan fennáll a gyanú, akkor ennek hatalmas, nagyon súlyos következményei vannak Előfordulhat például, hogy a különböző földgáz alapú termékeket túlárazták, és ez hatalmas kiadása lenne nyilvánvalóan a fogyasztókra is. Mi történik, hogyha az Európai Bizottság úgy látja, hogy a trösztellenes jogszabályokat megsértették ezek a cégek? Kérdés, hogy a fogyasztók látnak-e ebből majd valamilyen eredményt a tagállamokban, és ha nem, akkor a, tagá- akkor a bizottság mit kíván tenni az egyének által benyújtott kártérítési igények esetében? Köszönöm szépen, Strecsek úr a kérdést. Ahogyan elmondta, két héttel ezelőtt valóban az Európai Bizottság bejelentett, bejelentetlen, előre be nem jelentett ellenőrzéseket végez néhány energetikai céggel kapcsolatosan és néhány kőolajipari cég esetében főként, hiszen ezen cégek egyfajta határt szabtak állítólagosan az áraknak. Ez a probléma nyilván párhuzamba állítható a pénzügyi szektorban alkalmazott benchmarkokkal, és hasonlóságokat mutat fel más ügyekkel, ahol szintén ellenőrzéseket végeztünk. Előfordulhat, hogy valóban bekövetkezett az árak felső határértékének manipulációja, ugyanis a cégek által készített jelentések és azok felhasználása erre mutat, és emellett lehet, hogy sérültek a versenyszabályok is, amelynek következtében a manipulációban résztvevők valamilyen előnyt kovácsoltak maguknak, valamint azok is előnyt élveztek, akiket előzőleg tájékoztattak arra, hogy ez a benchmark hogyan mozog majd. Hogyha valóban megerősítést nyernek ezek a beszámolók, egyelőre még mindig zajlik a az általunk kapott információk értékelése, akkor hivatalos nyomozás indul, ami a benchmarkokat illeti. A kartel törvények esetleges megsértésében is vizsgálódunk, és a vezetőpiaci helyzettel való visszaélés, tehát sérül a szerződés vonatkozó cikke, de nyilvánvalóan nem tudom előre, játni, előre látni, hogyha, hogy mi történik az energiaágazatban, hogyha a 101-es és a 102-es cikknek megfelelően járunk el, egyiket vagy a másikat fogjuk majd alkalmazni, egyelőre még az eljárás legelején vagyunk. Hogyha ez a fajta manipuláció megerősítést nyer, a manipuláció gyanúja, akkor valóban ez hatalmas kárt okozott nyilvánvalóan a fogyasztók eh, és a felhasználók esetében. Versenypolitikai szempontból már a bevezetőmben elmondtam, hogy néhány héten belül jogalkotási javaslatot fogunk majd beterjeszteni. A versenypolitikai szabályok eh, egyének esetében történő megvalósítása és végrehajtása esetében, ami pont ilyen esetekre vonatkozik majd. Az ilyen kártérítésű ügyekre. Remélhetőleg a parlament támogatja majd az együttdöntési folyamat keretében a mi javaslatunkat. Néhány tagállamnak már van ilyen jellegű lépésekre lehetősége saját nemzeti jogszabályaiból adódóan, de egy európai jogi keretre szükség van. A parlament már készített ebben a témakörben egy jelentést, és a parlament plenáris ülésének a többsége támogatta is ezt. Mi szerint a kollektív jogorvoslatot tovább kell elemezni, mielőtt jogalkotási munka kezdődne, az általam említett ügyekhez hasonló ügyek esetében. Köszönöm szépen. Kösz, köszönöm a GUE nevében Jürgen Klute. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, tehát biztos úr, két kérdésem volna önhöz. Először is van egyfajta vita a Google vállalattal, problémák adódtak abból, hogy a Google ügyfelek, eh, akik hirdettek a Google-nál, előre kerültek a, a keresőmotorok listáján a Google-nál, tehát előnyt élveztek a hirdetők. Eh, tehát volt egy válasz a bizottság számára e vitában, egy kérdés Google-nak intézve is született egy válasz a Google részéről, ami fogyasztóvédelmi szempontból nem kielégítő szerintem. Érdekelne, hogy a bizottság hogy látja ezt, és hogyan tervezi a lépését a Google-al kapcsolatban. Egy másik kérdés teljesen más irányban, a legutóbbi ülésen is felmerült ez a téma, a tejtermelők ügye, Ezért vele elején Brüsszelben is tüntettek, meg tavaly, hát kijöntötték, ugye elöntötték tejjel a a, a parlament előterét nagy tüntetés során. Ha elég keményen tudják érdekeiket érvényesíteni, ám ettől még a probléma fennáll, a kis tejtermelők nagyon gyenge pozíciót élveznek, illetve nem élveznek a piacon. A Német Szövetségi Köztársaságban felmerült ez a probléma, hogy a kis tejtermelők össze kell olvadjanak nagy szövetkezetekké. Ugyanakkor ez felvet bizonyos ökológiai problémákat. Tudni, káros lehet a környezetre ilyen, az ilyen összeolvadások folyamata. Ez is felmerült. Ön szerint észszerű-e, hogy a kis üzemeket esetleg versenyelőnyben részesítenénk, annak érdekében, hogy a nagy termelők, a nagy piaci szereplők nyomásának ellen tudjanak állni, és túl tudjanak élni a piacon, méghozzá szubvenciók nélkül, egyszerűen árképzési eszközökkel operálva. Alapvetően nem, és nem is volnék ellene, nem vagyok ellene annak, hogy közvetlen támogatásokat biztosítsunk a mezőgazdaság számára, ám az, hogy a kis tejtermelők az értékláncban alul árazottak, ez végül is egy kérdéses ár képzéshez vezethet, ártatlési technikához, amelyen fel kellene lépni szerintem. Ez azért összefügg, Markus, a, versel, a versennyel is, tehát nem pusztán pénzügyi, hanem versenypolitikai kérdés is. Tehát ebből a szempontból kérdezném, hogy ön hogyan értékeli ezt a folyamatot. Ezzel le is zárnám. Köszönöm. <laughs> You prefer to have your debate? Hát annak itt vitáznak, akkor vitázzanak, akkor én mele szólok, mondja a biztos úr, de mégis. Először a Google témájáról. Ismeretes, hogy 2010 végén vizsgálatot indítottunk a tröszt ellenes szabályok megsértésének lehetősége tárgyában a kereső motorpiacon, Európában ezt gyakorlatilag a Google monopolizálja. Több mint 90%-át bírja a Google a teljes keresési, internetkeresési piacnak. Négy aggályunk fogalmazódott meg. Először is az a kapcsolatban, hogy a vertikális keresési szolgáltatások versban levő versenytársak vajon méltányos versenyszabályok szerint télbánást kapnak-e. A vertikális keresés ugye az, amikor valaki mondjuk egy éttermet keres, termékeket, konkrét szolgáltatásokat, és akkor a piacon vannak ugye persze verseny, egymással versenyző vállalatok arra a szolgáltásra is, amit a Google maga is kínál. Ez az első aggály. A második aggály abban adódott, hogy esetleg a Google a keresések eredményeit listázva mások ter tartalmait is kínálja, anélkül, hogy azok hozzájárultak volna a tartalom kínálásához. Harmadsorban vizsgáltuk azt, hogy a, a Google milyen megállapodásokat tárgyalt meg és kötött meg olyan internet vállalatokkal és ügynökökkel, amelyek a Google keresőmotorokat a saját információs kínálatuk részeként kínálják. Negyed sorban azt vizsgáltuk, hogy milyen feltételek alapján kezeli a Google azokat a szoftvereket, amelyeket a Google platformokon bejelentenek, mert kaptunk olyan panaszokat, hogy ezek a szoftverek más platformokon nem használhatóak. A hirdetők részéről. Elkezdtünk eh, a vizsgálatot, illetve a tárgyalásokat. Most vizsgáljuk azokat a válaszokat, amelyeket a két hónappal ezelőtt a Google beterjesztett, illetve azokat a javaslatait, amelyeket a hivatalosan velük közölt aggájainkban megfogalmaztunk. Jelenleg folyik a piaci tesztje ezeknek, tehát a Google javaslatokat, amelyeket a mi aggájaink orvoslására terjesztettek be, bemutattuk a panaszosoknak, meg a piaci felhasználóknak. Ez a piaci teszt tegnapra kellett volna lezáruljon, ám egyes résztvevő kérésére meghosszabbítottuk egy hónappal ezt a piaci teszt folyamatot, úgyhogy június végére várhatóak a válaszok az elemzések azok részéről, akik akiket tájékoztattunk ezekről a Google javaslatokról. Miután elemeztük a válaszaikat, felkérjük a Google-t majd, valószínűleg, bár ezt nem lehet jó, megjósolni hivatalosan, de valószínűleg ez lesz az eredménye a dolognak, hogy felkérjük majd a Google-t, hogy javítson egy kicsit a, némileg itt-ott, ahol szükséges a javaslatain. Aztán, hogyha ezen eszmecsere végén a Google elküldi azokat a javaslatokat, amelyek szerintünk megoldják, orvosolják az általunk megfogalmazott aggályokat és problémákat, akkor a szabályozás 9-es cikke alapján döntéseket hozhatunk, melyek révén ezeket a javaslatokat átalakítjuk jogilag kötelező vállalásokká, előírásokká magyarán. Ha ha viszont ezek a tárgyalások nem zárulnak pozitív eredménnyel, akkor ellenvetéseket kell megfogalmaznunk, és a hetes cikk alapjáni eljárást kell beintanunk egy negatív döntéssel. Remélem azonban, hogy sikerrel járunk az első forgatókönyv alapján, a 9-es cikk alapján pozitív megoldásokat találva. Ez azt jelenti, hogy az év vége előttre megoldódik, megoldódnak a problémák a Google keresőmotoros ügyben. Vannak más ügyek is a Google-lal kapcsolatban, ahol még nem indult formális vizsgálat, ám ismeretes, hogy hivatalos panaszokat is kaptunk az Android Eco rendszer kapcsán. Ezen dolgozunk, megkaptuk a formális panaszokat, és elkezdtük a, a legfeldolgozását. Arról még nem döntöttünk, hogy, hogy formális vizsgálat indul-e vagy sem, ezt követően és aztán vannak egyéb betületei a Googlehoz kapcsolódó kérdéseknek. Mikor a Google megvette a, például a Motorola-t, a standard es, ö, alap ö, szabványok alapján lehet, hogy a Motorola által bírt szabványok átvétele révén a Google egyfajta monopól helyzetet szerzett, és ez végül is a trösztelenes szabályokat lehet, hogy sérti. Ennyit akartam mondani a Google-ról. Most beszéljünk a tejről. A 21. században egy olyan termék, amely az emberiség története óta ö, kínálatban van és termékként szerepel, nos erre is érvényes a versenypolitika, ahogy a mezőgazdasági szektor egészére. Ám a szerződések szerint a versenypolitikai elveit úgy kell alkalmazni, hogy a sajátságos helyzeteket is figyelembe veszük. És ami a ágazatot illeti, nos itt olyan kezdeményezéseket terjesztettünk be, melyek igyekeznek megtalálni a megfelelő egyensúlyt az ágazat sajátságai között és a versenypolitika általános elvei és szabályai között. Ennek a konkrét, ezen szabályoknak a végrehajtása voltak éppen a tagállami hatóságok hatáskörébe esnek, hiszen a tejpiac nemzeti hatáskörbe esik jó rész. Tehát tröszt ellenes vizsgálatot nem látunk indokoltnak. A tejágazatban bár voltak bizonyos összeolvadások, amelyeket meg kell vizsgálnunk, de tröszt ellenes eljárás szükségességét nem láttuk, nem látjuk. Ami a mezőgazdasági ágazat és a versenypolitika végrehajtása közötti feszültséget illeti, az erről forduló tárgyalások nagyon fontosak és nagyon nehezek hiszen ahogy ön is említette, piaci elvek érvényesülnek. A mezőgazdasági politika reformjának célja az volt, hogy olyan piaci mechanizmusok, javuljanak a piaci mechanizmusok. Feltéve, hogy ezeket alkalmazzák, amelyben ezek alkalmazzák ezeket a versenypolitika kell, hogy érvényesüljön. A, a piacszabályozás versenypolitika nélkül csőd. Ha a piaci elveket alkalmaznak a, a versenypolitika rovására, akkor már már jobb az, hogyha a régi agrárpolitika érvényesül, amit egyébként sosem támogattam. De mégis jobb, mint a versenypolitika nélkül alkalmazzák a piacszabályozást. Tehát jobb egy nagyon túlszabályozott politika, mint egy ö, szabadpiaci működés versenypolitika nélkül. Köszönöm szépen. Hogyha kérdéseket tesznek fel, nyilván választ is kell kapnunk rájuk, de kérem, hogy két percen túl ne menjenek. Markus, most akkor revans. Köszönöm szépen. Köszönöm a te... Jó. Köszönöm szépen, de nem a tejhez akarok hozzászólni. Először is szeretném elmondani, hogy örülök neki, hogyha a következő időszakban majd a bajorok és a katalánok közötti együttműködés még intenzívebb lesz, legalábbis a labdarúgás területén, de a viccet félretébe. Igen, elnézést, tehát győztünk, és ennek nagyon örülök. De most vissza kell térnem a lényegre. Próbálok összpontosítani, tehát a bankokról esett szó. Önök már eh, vizsgálódtak, hogy az eddigi esetek eh, mennyiben zárultak le. Ha jól tudom, akkor a bizottság szeretne egy javaslatot tenni egy olyan ügynökségre is, egy olyan ügynökség létrehozására, amelynek feladata a bankrendezés lenne. És a jogalap kérdése még nyitott. A 127 per 6 alapján vajon meg lehet -e ezt csinálni? Még nyitott ez a kérdés, tehát érdekelne, hogy ő mit gondol a jogalapról. ez az első kérdésem, és másodszorban hol legyen egy ilyen ügynökség? Nagyon rövid voltam, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon köszönöm. Azt gondoltam, hogy majd a labdarúgásról és a versenypolitikáról, annak összefüggéseiről beszél, mert tehát a labdarúgás területén is találhatunk itt érdekes témákat. Gondoltam, majd a Bayern Münchenről beszélünk, mert de hát itt mégis van egy fajta összeférhetetlenség. Nos, bankok. Valóban úgy van, hogy bejelentettük, hogy jogalkotási kezdeményezést indítunk útjára, hogy egy egységes bankrendezési mechanizmust hozzunk létre az euróvezet számára. Ez nem ér meglepetésként senkit, ez gyakorlatilag a bankunió egyik eleme, amelyet az állam és kormányfők, valamint az euróvezeté pénzügyminiszterek is támogattak, valamint itt a parlamenten belül is sokan támogatásokat fejezték ki. Egy bankunió egy ilyen mechanizmus nélkül nem működhet, éppen ezért szükség van erre az egységes bankrendezési mechanizmusra. Hogyan fog az most működni? Ez a kérdés. Javaslatunkat eddig még nem fogadtuk el a bizottságban, ezért még nem előlegezhetek meg semmit, és nem én jegyzem a javaslatot, de persze igaz, hogy a biztosok kollégiumában részt veszek a vonatkozó vitákban, és a, az ECFIN főigazgatósággal és a más érintett főigazgatóságokkal nyilván szoros kapcsolatokat ápolok. Ami a jogalapok illeti, most nem vagyok jogász, minden bizonyal, azt a jogalapot választjuk majd ki végül, amelyet a mi jogi szolgálatunk is kívánatosnak tart. A különböző tagállamokban is nyilvánvalóan vannak viták arról, többek között Németországban is, hogy ha nem hajtunk végre szerződés módosítást, akkor lehet-e beszélni egységes bankrendezési hatóságról, vagy pedig egy kevésbé ambiciózus hatóságot kell létrehoznunk. De egy dolog biztos, a bizottságban mindenképpen megvitatjuk majd az erre vonatkozó kezdeményezést, tehát még nem tartunk itt. A jövő héten tehát még semmiképpen sem fogadjuk el ezt a kezdeményezést, még néhány hétnyi vita vár ránk. Az elmúlt években és erről ön is beszámolt az imént, a bankok strukturális átalakítása és a bankrendezése révén ön illetékes biztosként pont ezt a feladatot látta el. A kérdés, hogy szükség van-e egy új intézményre, egy új ügynökségre, hogyha itt van már a versenypolitikai főigazgatóság, amely ezt a feladatot elláthatja. Versenypolitikai biztosként én felelek a, az állami segítségnyújtás, állami támogatások vizsgálatáért, ellenőrzéséért. Fereira asszony is elmondta az imént, egy bankrendezés csak részben függ össze az állami segítségnyújtással. Ha bailoutról van szó, akkor az állami segítségnyújtás nyilvánvalóan azonnal szerephez jut, de az úgynevezett bail-in egyáltalán nem függ össze az állami pénzekkel. Amit mi eddig tettünk, és a továbbiakban is tenni fogunk. Gyakorlatilag egy de facto hatósági működés. Az egyetlen eszköz, amely rendelkezésünkre áll jelen pillanatban a bankrendezés területén, az állami segítségnyújtás ellenőrzésének mechanizmusa, de ez nem elégséges. És hogyha az Európai Bizottságban, vagy az Euróövezetben valahol másutt létezne egy bankrendezési ügynökség, akkor a Bayern LB e átstruktúrálási vagy struktúraváltási folyamata minden bizonyal rövidebb ideig tartott volna. A népát részéről Szilpe Pitikainen. Köszönöm. Itt vagyok. Köszönöm. az állami támogatások reformjában parlamentben éppen most dolgozunk, szerintem jó irányba haladunk. Mégis szeretnék eh, rámutatni egy témára, és kérném az ön véleményét is erről, hogy a bizottság túl sok időt vesztegetett el az apró ügyekkel és apró panaszokkal, míg nem, és így nem volt elég forrása, ideje, lehetősége a nagy ügyekkel mérhatóan foglalkozni, holott ezek torzítják a piacot igazán. Mármint állami támogatások gyanánt. Például a hajógyártás és más nagysúlyú tevékenységek tevékenységek vonatkozásában. Kérdésem tehát a, milyen irányzatást és szabályozást dolgoz ki a bizottság annak érdekében, hogy az apró ügyek, amelyek esetleg szociális kérdéseket érintenek, vagy civil szervezetek támogatását, kisvállalatok támogatását illetik, ezeket kivonja az állami támogatások szabályának megsértése eljárása alól, és ezáltal jobban koncentráljon a nagy ügyekre, a nagy állami támogatás problémákra. Tehát terveznek-e lépéseket az állami támogatások szabályozásának reformja keretében, amelyen mindannyian dolgozunk. Köszönöm. Voltak épp ez a cél az egyike aznak a célrendszernek, amelyet kitűztünk a stratégia modernizálása kapcsán. Legalábbis három szinten működik ez. Az új, megújított eljárásbeli szabályozás három szintjéről beszélünk tehát. Egyrészt azt javasoltuk, hogy egyszerűsítsük a panasz kezelési eljárást, és azon ügyeknek a fele, amelyeket évente megnyitunk az állami támogatások vizsgálatában panaszokból adódik, és a panaszok közül nagyon sok megoldható volna, és megoldható nagyon rövid időszakon belül, ám a jelenlegi eljárásrend szerint nem lehet felgyorsítani a döntéshozatal, mert hivatalosan meg kell várni a válaszokat, tehát van egyfajta eljárásbeli nehézkesség. Tehát egyszerűsítjük a panaszok feldolgozását. Másodszorban, ahogy az előadásomban is mondtam, új általános blokkivétel szabályozást alkalmazunk. Az azt jelenti, hogy eh, a blokkban való kivételek eljárását kell átgondoljuk. Ez azt a blokkban való kivétel azt jelenti, hogy nem kérünk ex ante bejelentését egy-egy támogatásnak vagy támogatási rendszernek, a tagállami szinten. Ez a blokkivétel szabályozás a konzultációs szakaszában van még, a korai szakaszban, de reméljük az év elején, vagy 2014 elején, vagy az, év, vagy az idei év végén elfogadjuk. A másik szabályozási javaslat, amelyet a tanácsnak megküldtünk, és a parlament is véleményt formál majd róla, az ha ez a szabályozás elfogadásra kerül, a, a mi javaslatunk alapján, és éppen holnap leszek vendége a versenyképességi tanácsnak, ülésének, amely holnap remélem szerint megszavazza ezt a tervezetet, akkor ki lehet terjeszteni azon területeket, ahol alkalmazhatjuk a blokk kivétel szabályozást, és ahol nem kell bejelentéssel élni. Ez egyszer, a kis egyszerű esetekben tehát gyorsabb lesz az eljárás, ezáltal figyelmünket a nagyobb ügyekre tudjuk koncentrálni, amelyeket említett, és amelyek komolyan torzíthatják a piacot. Ám a blokk kivétel, illetve az ex ante bejelentés kivételnek szabályozását hozzá kell kapcsolni egy másik feltételhez, amely része a modernizációs stratégiának, tehát meg kell erősítenünk az ex post ellenőrzési hatáskörünket és, és készségeinket. Az Econ szakbizottságban való meghallgatás során hónapokkal ezelőtt beszámoltam erről. Az elmúlt évek eseményének elemzése alapján azon döntések kapcsán, amelyek blokkivételt adtak, és amelyek ex ante bejelentést nem tettek szükségesé, azt találtuk, hogy egy harm, több mint egy harmad ezen eseteknek hibát mutatott egy-egy állami támogatás kompatibilitása tekintetében. Tehát arra kell kérjük az állami hatóságot, hogy, sokkal, hogy még szigorúbbak legyenek az egyes rendszerek meghatározásakor, és a közpénzek, az adófizetők pénzének kihelyezése tekintetében, amikor egyes ágazatok vagy vállalatoknak juttatják ezeket, mert azok a tagállamok, amelyek alokálják ezeket a pénzeket, sokszor nem felelnek meg az iránytatásoknak, meg az általános szabályoknak és ha ezek így történnek, akkor nem tudjuk őket a blokkivétel kedvezményében részesíteni. Aztán harmadsorban bizonyos állami támogatási döntések nem nem észszerű határidőn belül kerülnek elfogadásra, mert olyan információtól függ a mi döntésünk, amely a jelenlegi szabályozás szerint csak a tagállamtól érkezhet. Ilyen esetekben a, az érdekek és az ösztönzők nem mindig igazodnak egymáshoz, hiszen előfordul az, hogy a tagállam ellenáll a mi döntésünknek, inkább a, a vizsgálatot elhúzná, elhalogatva a döntést. Vagy nem gyűjtik be az információt megfelelő szinten ahhoz, hogy megkapjuk az inputot a döntésünkhöz. Ez, az új eljárásbeli szabályozásban azt kérjük, hogy legyen lehetőségünk arra, bizonyos feltételek mellett persze, hogy új piaci információ eszközök révén magunk szerezünk be információt, ne kelljen várni a tagállamra, és ezt a tájékoztatást tehát magunk szerezzük be, nem a tagállamon keresztül, hanem párhuzamos csatornákon a piaci részevőktől, akik egyébként bírnak ezen információval, és akinek fontos, hogy a bizottság hamarabb döntőt hozzon. Whoops, wrong. Thank you. Köszönöm. A szocialisták nevében Antalin kap szót. Eh, Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy az idő szorítása miatt versenypolitikai jelentésünket nem tudtuk eddig még elfogadni. A, itt az Ekon szakbizottságban szeretnénk még egyszer hangot adni azon javaslatunknak, hogy a kollektív jogorvoslat révén lehetne megoldani a különböző versenypolitikai kártételi követeléseket. Ami az állami támogatásokat illeti, minden tagállamban egyenlő kiindulási pontot kell teremteni, és egyenlő módon kell alkalmazni a szabályokat is, hiszen máskülönben pénzügyi tekintetben fragmentálódás, széttöredezés lesz az eredmény, és a végső iránymutatásokat akkor kellene majd megfogalmazni, amikor megszületett a vonatkozó rendelet. Az elmúlt három évben 1400 állami támogatási döntés született, tizedük esetében került sor nyomozásra, és ötödük esetében kellett pénzeket visszafizetni. Ez azt jelenti, hogy az ügyek vizsgálata sokáig elhűz, elhúzódik sok esetben, és vannak olyan esetek, ahol szankciókra is sor került. Spanyolországban például van olyan ügy, amely már két éve folyik, ennek pedig kihatása volt a hajógyárakra amelyek érintettek voltak az ügyben. Érdekelne, hogy nem lehetne úgy eljárni, hogy az kevésbé legyen káros az érintettek számára. Válasz. Nos, ön nagyon jól tudja, hogy én személyesen, és az Európai Bizottság is támogattuk, hogy ne csak az egyéni, hanem a kollektív jogorvoslati lehetőség is rendelkezésre álljon. De a plenáris ülésen más jellegű döntés született. Mi olyan javaslatot szeretnénk, amely átfogó jellegű. Meg kell mondanom őszintén, hogy ez a döntés a parlament részéről annak idején nekem nem tetszett, de hát én demokrata vagyok, a plenáris így döntött, el kell fogadni, noha nekem nem tetszett ez a döntés. Egy olyan döntés volt ez, amelynek, amelyet, amelyet tiszteletben kellett tartanunk tehát. Ami a bankuniót illeti teljesen igaza van, az euróvezeti bankok rendezésének jelenlegi mechanizmusa és az euróvezeten kívüli bankok rendezésének mechanizmusa. Nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy a rugalmasság révén torzulások következzenek be a belső piacon. A válság már önmagában is nagyon sok torzulást okozott, kockázati prémiumok, kockázati felárak, a bankágazat fragmentálódása, likvid eszközök átcsoportosításra koncerneken belül, úgy gondolom, hogy a 27-ek, vagy hamarosan 28-ak, de főként a, 20, a 17-ek esetében kell egy kicsit visszafognunk a rugalmasság mértékét. Azok az információk, amelyeket a többi intézményből kapok, tehát a társjogalkotótól, nem ennyire pozitív hangvételűek. Lehet, hogy tévedek, de az a benyomásom, hogy a tanácsban egyre nagyobb a rugalmasság iránti vágy napról napra. Nos, mi a bizottság részéről felelősséget viselünk az iránt, hogy valóban, ha jogilag lehetőség van rá, egyenlő körülményeket teremtsünk az egyes tagállamok számára. hogyha önök egyeztetnek a tanácssal, és rugalmasabbá kell tennünk megfelelő szabályok révén az állami támogatások kontrollját, tehát akkor valahogy ezt nyilván meg kell oldani, de az egyenlő feltételek és a belső piacon történő diszkriminációmentesség számunkra egy alapelve, ami az eljárások hosszát, időtartamát illeti. Azt hiszem a bizottság itt nem illetékes. A tanácssal önök képezik a költségvetési hatóságot, és annak nem növelik a költségvetést, hanem csökkentik azt. Ami sajnálatos, mert a munkaterhelés egyre nagyobb, és a versenypolitikai DJ-ben nyilvánvalóan szükség lenne új munkatársakra, így például a kartellek területén, a trust ellenes szabályozás területén, és egyéb más területeken is. A meghozott döntések száma is azt mutatja, hogy sok-sok ellenőrzésre van szüksége, sok-sok vizsgálatot kell lefolytatni, az önök számadatai is ezt támasztották alá, de hát ez hatalmas munkaterhedéssel jár. És nem csak a humán erőforrások csökkentésével függ ez össze, és a bizottság feladatkörével. Ez egy dolog, de hogyha a tagállam ráadásul nem is akar együttműködni, akkor nem tudunk mit tenni. Ön utalt az egyik spanyol ügyre, e, a 2002-es év elején indult el egy program, ahol nem megfelelően jártak el 11 évvel ezelőtt. Hogyha mégis megfelelően jártak volna, sok éve már megoldottuk volna ezt a gondot, de nem így történt. És aztán voltak panaszok, ezeket nyilvánvalóan meg kell vizsgálnunk, reagálnunk kell rájuk. És aztán volt egy vizsgálat, amely két évig tartott, és most nem sokára megszületik majd a végső döntés. Nyilván lesz, akinek tetszik majd ez a döntés, lesz, akinek nem tetszik, de minden esetre lezárul az ügy nem sokára. Az Európai Bizottságon belül egyébként nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk hogy a döntéshez szükséges információkat megszerezzük. Hogyha a spanyol médiát olvassuk, a spanyol sajtót, ott azt olvashatjuk, hogy Almónia elodázza a döntést, de hát ez, az, ez a halogatás nem az én számlámra megy. Werner Langán a következő felszólaló. Köszönöm szépen, biztos úr. Összességében szeretném önt megdicsérni a munkájáért. A múltban a masszív nemzetállami ellenállás ellenére is a versenypolitikát előtérbe helyezte. Természetesen van aktuális ügyekkel összefüggő kérdésem is. Egyszer is iránymutatásokról beszélt a regionális európai repterekkel kapcsolatosan. Egy meghallgatásról is szó volt. Mi a helyzet ezen iránymutatásokkal? Hol állnak ezzel a munkával, és várhatom, mikor zárul le a munka ennek kapcsán? A másik fontos kérdés a vidéki területek sávú kapcsolattal való ellátása. A bizottság bizonyos szabályokat fogalmazott meg, hogy bizonyos körülmények között itt lehet közpénzeket is erre költeni. Érdekelne, hogy ezen a téren mi a helyzet. És az utolsó kérdésem egy az ön számára is ismert ügyet érint, a Nürburgringet becsődöltek, mert az Európai Bizottság nem volt hajlandó a nem engedélyezett állami támogatást tolerálni. Ez elengedhetetlen volt. Most ezt a hagyományos versenypályát eladják, és állítólag az Európai Bizottság nem engedi, hogy ez a versenypálya állami kézre, kézben maradjon, és a csődöt okozó további beruházások amelyek hatalmas adósságot halmoztak fel, hogy ezeket külön eladják. Az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy az egészet egyben adják el. Eddigi tapasztalataim, versenypolitikai tapasztalataim alapján, 19 éves, tapasztalat, 19 éves tapasztalatom alapján ezt teljesen elképzelhetetlennek tartom. Azt hiszem, ez csak egyfajta ürügy. Érdekelne, hogy erről mit gondol, és hogyha ma nem tud erre válaszolni, akkor kérem juttasson el hozzám egy írásos választ, mert ez nagyon fontos volna. Köszönöm szépen, Langen úr. És köszönöm szépen a dicséretet is. Nos, ami a regionális reptereket illeti, az azokkal kapcsolatos iránymutatásokat, remélhetőleg a konzultációs folyamat év végéig lezárul. Hogyha az irányelv elfogadásra kerül, akkor viszonylag gyorsan megoldható az etéren uralkodó probléma. Körülbelül 60 folyamatban lévő ügyünk van, állami támogatásokkal kapcsolatosan olyan regionális légitársaságok és repterek esetében, amelyek szubvenciókat kapnak. Három okból kifolyólag halogattuk, halogatták a szereplők ezt a témát. Egyrészt sok pénzről van szó, hiszen hatalmas beruházásokra kerül sor gyakran az ilyen vidéki repterek kapcsán. Másodszorban, amellett, hogy hatalmas pénzekről, hatalmas összegekről van szó, volt egy olyan folyamat, melynek során a versenypolitikai főigazgatósághoz került át a közlekedési főigazgatóságtól ez az ügy. Látják, új feladatokat kapunk, de munkatársakat nem. Eddig tehát nem a versenypolitikai, versenypolitika asztalán volt ez az ügy, most megkaptuk ezt a feladatot is, és sajnos nem volt elég munkatársunk, és nincs elég munkatársunk, hogy minél előbb lezárjuk ezt az ügyet. Harmadikok, ok, az egyenlőre még hatályban lévő irányelvek itt nem alkalmazhatóak. Ha már a több évvel ezelőtt született irányelveket itt alkalmaznánk, akkor a 60 ügyből sok esetben nagyon negatív döntést kellene hoznunk, és úgy gondolom, hogy ez már nem volna időszerű Hogyha tehát a régi szabályok szerint érvelnénk, azok alapján hoznánk meg a döntésüket, sok olyan légitársaságot és regionális repteret kellene bezárni, amelyek működése mégis valahol indokolt. És nyilván a döntéshozatalban látni kell az érintett munkahelyek számát is. Múlt év decemberében ö, új iránymutatásokon kezdtünk dolgozni, hogyha holnap megadná a zöld jelzést a tanács, és a parlament is eh, rábólintana, akkor még lenne időnk ezt egy új rendeletbe beépíteni egyfajta kiegészítésként, amely rendelet már készülőben van. Emellett írásos eh, kommunikációban is állok ez ügyben. Egy hosszú-hosszú levélváltás történt már. Rheinland-Pfalz miniszterelnök asszonyával is leveleztem az ügyben. Köszönjük szépen. Gyorsan, Werner, mert már kevés az időnk. Egy kérdés, iránymutatásokról van szó, vagy irányelvről a repterek esetében? És a második kérdés pedig, hogy ez az írásos kommunikáció hozzáférhető is. Válasz, hát hogyha írásban küld nekem egy választ, akkor írásos információt is tudok önnek szolgáltatni, de hát ez nem egy nyilvános kommunikáció volt. Tehát iránymutatásokról beszéltem a repterek és a légitársaságok esetében. Arlene McCarthy, szocialisták részéről. Biztos úr, gratulálni szeretnék önnek, és köszönet az eddigi munkáért a Libor témában, az olajárak körül folyó nyomozásban. Miután az OSZKO jelentést készített arról, hogy elképzelhető a manipuláció, aztán a gázmanipulációról is volt szó, mert miután arról volt szó, hogy az árakat manipulálták, valaki az irodába jött, több trillió dollárt veszítettünk, nem csak a piaci értéken, hanem a derivatívák, a líborok és egyebek terén is. Tehát csatlakoznék egy kérdéshez, amit én fogalmaztam meg, mert hogyha azt mondjuk, hogy ha igaznak bizonyul, akkor nyilván szankciók és büntetések következnek. Ez az egyik dolog. De azért egy kicsit aggaszt engem ez, és üdvözlöm azt az elképzelést, hogy elsősorban primér jogot kell alkalmaznunk. Hát voltak már korábbi esetek is, és igaza van abban is, hogy én magam is tudtam kompenzációt alkalmazni a Virgin vonatkozásában, amikor is az üzemanyag árakkal kapcsolatban a transatlanti járatokon történt valami. Úgyhogy attól tartom, hogy a fogyasztók nem kompenzálnak az itteni intézkedésekért, mert túl késő lesz. Úgyhogy írna azon nemzeti tagállamoknak, amelyeknek maguknak kellene megvizsgálni a kártérítési lehetőségeket a saját jogszabályik keretén belül. Aztán másfajta jogos, jogorvoslásról is szeretném önt kérdezni. Amikor vége van a nyomozásnak, akkor részletesen tudnak arról, hogy milyen struktúrák, gyakorlatok léteznek, amelyek potenciális manipulációhoz vezettek ezen kulcsfontosságú iparágakban. Úgyhogy remélem, hogy a jogszabályok összehasonlításával, bármilyen biztos úr is utalt erre, amit majd felhasználnak a konzultáció folyamán, és segíten minket is a parlamentben, a munkánkban, fel tudja ezeket majd használni, tehát hogy tudja majd elkerülni az ön saját területén a manipulációt, a különböző struktúrák közötti érdekellentétet és versenytorzító gyakorlatot. Köszönöm. Nem hiszem, hogy egy EU szintű új jogalkotás magántéren amelyel kártérítést kellene biztosítani azoknak, akik a versenytorzulás miatt károsodtak, visszamenőleg alkalmazni lehetne. Vannak olyan tagállamok, ahol már vannak ilyen jogszabályok, és léteztek is, mielőtt még fény derült ezekre a tényekre, vagy ugyanakkor, nemzeti szinten persze, felhasználhatók ezek a lehetőségek. De nem az én feladatom, hogy azt mondjam a tagállamoknak, hogy így vagy úgy használják fel kompetenciáikat. A kérdést sajnos nem hallottuk, nem mikrofonba hangzott el. Nyilván az eredményeket nyilvánosságra lehet hozni, mert a nyomozás eredményei mindig nyilvánosak. De hát még most a folyamat elején tartunk, nem pedig a végén jogorvoslat. Ahogyan is említette, Michel Barnier, aki a belső piaci biztos, a felelőse az új rendelet létrehozásának, hogy ez hogyan történjen, minden jogalkotó foglalkozik ezzel nemzeti szinten, már a britekkel felvettem a kapcsolatot, illetve az Egyesült Államok beli kollégákkal is, hiszen volt egy szeminárium, amit ön szervezett ebben a témában. És mint a kollégium tagja, illetve a verseny főigazgatóságban kollégáimmal együtt nyilván teljes mértékben részt veszünk ebben a jogalkotói munkában. Hát azért vannak tények, amelyek korlátozzák hatáskörünket, mert ugye bizonyos információk bizalmasan kezelendők. De ami azokat a részeket illeti, amelyek nem föltétlenül bizalmasan kezelendők, nyilván rendelkezésükre bocsátjuk, mert mindenképpen szükség van rájuk a jó jogalkotás érdekében, az összehasonlítás, az energetika és az alapanyagok terén is. Köszönöm. A kérdést megint nem hallottuk, a válasz, hogy nem, igen, de nem az olaj esetében. Elnök. Nyilván a nyersanyagokra is vonatkozik ez. Pablo a következő kérdés, kérdés feltevő. De nincs mikrofonja. Panic. I will use this one. Uh... Akkor eh, majd ezt használom. Köszönöm szépen a szót, tisztelt biztos úr! Hát remélem, hogy sikerül majd Mártinez úr helyettesítésének ügyét megoldani az Atletikónál, de hát jó, ez megint a labdarúgás világához köthető. Visszatérnék most a komoly kérdésekre. Először is, ami a hajógyárakat illeti. Spanyolországban van egy új szabályozás, egyfajta szelektív adó megadóztatása ezen hajógyáraknak, és van egy hajógyáraknak egy olyan csoportja, amelyeket kizárnak most E, ezen adóztatásból. Hollandiában is vannak ilyen jellegű történetek, e, éppen ezért a versenypolitikai GD-nél panaszt is emeltek bizonyos érintettek. Érdekelne, hogy ezen panaszok esetében mi a jelenlegi helyzet másodszorban. A szankciók kérdése Mi a helyzet a nagyobb rugalmassággal? És szükség van-e egy rendeletre a éves versenyképességi jelentés keretén belül. És a kisebb termékek esetében lehet gond a versennyel, mert a kis vállalatoknak külön jellegzetességük van. Esetről esetre ugyanis nem változtathatók meg a szabályok. Köszönöm. Ezt most jegyzőkönyvön kívül mondom, de a Beszeszuna és az Atletico közötti gazdasági kapcsolatokat a spanyol verseny képességi vagy versenyhivatalnak kell tisztáznia. Mm, aztán ami az adókedvezményeket illeti, vagy a kedvezményes adókulcsokat, ilyen több európai országban is létezik. A hajógyárak területén vannak bizonyos kivételként kezelt csoportok, vannak derogációk, Érinti ez például a hajókon dolgozó munkavállalók szociális biztosítási rendszerét, társadalombiztosítási rendszerét. Többféle olyan rendszer van, amely kompatibilis a szabályokkal. Megállapítottuk több esetben, hogy a spanyol rendszer megfelel a szabályoknak, Aztán voltak, megnéztük azt is, hogy más tagállamokban milyen rendszerek uralkodnak. Több esetben is hivatalos nyomozást, vizsgálatot indítottunk, eltekintve most a spanyol esettől, és volt egy spanyol panasz is a holland rendszer kapcsán, a holland rendszerre vonatkozóan, ezt most nagyon komolyan vizsgáljuk, még nem döntöttük el, hogy konkrét vizsgálatot indítunk-e, vagy sem, ez még egy teljesen új fejlemény, de dolgozunk rajta. Ami a szankciókat, büntetéseket illeti a kartel vagy ellenes kérdésekben, tudom, hogy a parlament több ízben is felszólította már az Európai Bizottságot. Hogy a kritériumokat és az iránymutatásokat is építse be egy rendeletbe. Mi ezt nem tartjuk szükségesnek. A parlament persze jogalkotási munkát akar végezni, ez világos és érthető, de hát fontos arra is gondolnunk, hogy egy gazdasági folyamatról, illetve eljárásról is szó van egyben. Hogyha most elindítunk egy nehézkes jogalkotási eljárást, amelynek eredménye aztán később nagyon nehezen változtatható meg, csak azért, hogy néhány szempontot tisztázunk, akkor ezt egy kicsit nehéz elfogadni. Vannak olyan esetek, amelyek emellett megerősítik, hogy a jelenleg érvényben levő szabályok megfelelőek. Aztán, ami az úgynevezett monotermékeket illeti, az, vagy a KKV-k által forgalmazott termékeket. Ezeket nem soroltuk fel külön az iránymutatásban, de van egy kartel döntés, amely meghatározza a büntetések mértékét, és itt említésre kerülnek konkrétan a KKV-k és a, az ő termékeik. Árlén az új alelnök, aki Edward Szeklona helyébe lépett, aki most Máltán pénzügyminiszter lesz ezentúl, Árlén. January of this... Köszönöm a szót. Biztos úr, az idén januárban jogszabályokat kért a cégek ö, szerkezetváltása, ö, illetve vezetése terén bekövetkezett ö, változások esetén. Ez nyilván ön is tudja, mennyire fontos a verseny ö, szempontjából. Kérdésem rövid és velős lesz, mit tett a bizottság ennek érdekében? Tehát a vállalatok szerkezetváltása, a vezető, vezetőség átszervezése. Az idén január 15-én írta ezt. Biztos úr. Ez nem az én hatásköröm, talán belső piaci hatáskör. Igen, ha, ha jól értettem, viszont az egész kollégiumot képviseli itt, nem? Igen, de minden kérdése nem tudok válaszolni. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Továbbíthatom kollégámnak, Michel Barnier-nak, akinek a hatásköre ez a kérdés, akár csak Kozesz úr kérdését. Minden egyes területtel kapcsolatban nem tudok válaszolni, amivel foglalkozik minden nap a bizottság, mivel nagyon fontos ez a jogszabály, ahogyan ez megfogalmazásra került. Jó, Michel Barnier-t javasolnám, őt nagyon érdekli ez a terület. Köszönöm, elnök. Nyilván megvan a maga véleménye erről, de nyilvánosan nem mondhatja el, bár biztos nagyon érdekes. Utolsó kérdés, Olismét. Már milyen türelmesen vár erre mióta? Köszönöm szépen. Tudom biztos, hogy bölcs ember ön, úgyhogy bizonyal lesz válasza azért. De visszatérve az energiaárak ügyére, az legutóbbi tanácsülésének konklúziói úgy tűnik nagyon sok adhok tevékenységet mutatnak. a BMW például Amerikában épít gyárat, mert az energia ár Németországban hatszor magasabb, mint Amerikában és a, a palagáz forradalma elindult, Amerika ennek éllovasa, Európa nem tudja, mit tegyen. Ön nem gondolja úgy, hogy eljött az ideje annak, hogy közös cselekvési tervet hozzunk létre az energetika, energetikai intézkedések egész körében, mert versenyhátrány szenvedünk napon egyre növekült. Ez első kérdésem. Második, hallottam arról, hogy a bizottságon belül az acélipara vonatkozó intézkedéseket mérlegelnének. Tájékoztatná -e engem, hát az, hogy minket azt nem mondom, hogy mutatom, alig vagyunk páran, de engem táj, biztosítana-e arról, hogy ezek a tervek az acélipar szabályozásában a verseny, az európai versenypolitikának megfelelnek-e, azzal egyirányúak-e? Köszönöm, Schmidt úr! Az energetikai ágazat ügyében én is olvastam nagy érdeklődéssel és nagy körültekintéssel az Európai Tanács energetikai konklúzióit, hisz, ahogy kifejtettem az expozémban, versenypolitikai szempontból a trösztelens állami támogatás és eh, legutóbbi vizsgálatok minden pillanatban folyamat, nap, nap mint nap rátapintanak energetikai kérdésekre, hiszen ez az egész gazdaságunk számára meghatározó ágazat, és nagyon fontos, hogy itt versenyszabályok és versenypolitikai intézkedések megvalósuljanak, illetve betartásra kerüljenek. A palagáz forradalom nagy kihívással szembesít bennünket. És örülök annak, örömmel olvastam az, a, a tanácsi konklúziókban, állam és kormányfőink kimondták, megerősítik azt a vállalásukat, hogy egységes belső energiapiacot hozzunk létre jövőre. Ugyanakkor ismerem, megszoktam már ezeket a konklúziókat, és tudok olvasni ezekben, ugye benne van, hogy jobb összekapcsolás felé kell tovább lépni. Hát nem is tudom elképzelni, hogyan lehetne e belső piacot létrehozni, ha ténylegesen össze nem kapcsoljuk a gáz és elektromos árampiacokat fizikailag is Európában. Ha megnézem a kollektív cselekvéseink más területeit az EU-ban, például a következő pénzügyi, több éves pénzügyi keret ügyében, a Connecting Europe eszköz és azok a források, amelyek erre alokálhatóak, az energiapiac összekapcsolására. Hát ez bizony nem elég. A források nem elégségesek. Meg kell találjuk a módját annak, hogy hatalmas beruházásokat finanszírozzunk ebben a témában, és politikai döntéseket hozzunk arról, hogyan lehet elfogadni olyan döntéseket, melyek lévén a tényleges összekapcsolásra lehetőség lesz. Az elektromos áram és a gáz belső piacában. Monsieur Veszett úrnak a megújuló energiaforrások rendszerének támogatására vonatkozóan mondtam, ha nem tudjuk összekapcsolni a hálózatokat, előbb a utóbb komolyan kell csökkenteni a megújuló energiaforrások támogatását, mert a megújuló energiaforrásból termelt áramot ugye nem lehet tárolni, és ha nem tudjuk összekapcsolni a hálózatokat, akkor elvész az itt termelt energia. Tehát ahol a, a generálják a megújuló energiaforrásai energiát, ha nem tud átmenni felhasználó országba, akkor az egész értelmetlenné válik, és nem is támogatható. És ezt folytathatnám a sorát példáknak. Végső soron az energiamix, atomenergia vagy nem atomenergia, kevesebb vagy több megújuló. Van egy csomó belső kérdés. Fosszilis energiát, forrásokat kiváltó eszközök. Mindezek olyan kutatási irányok, amelyek az állami támogatások és az antitrust intézkedések hatáskörébe is tartoznak. Ezeket a perspektívát kell tenni egy egységes perspektívába. Ha ez nem sikerül, akkor egyik oldalon a, a, akkor a palagáz a világ egyik részéről, a földgáz a világ másik részéről, a, a felemelkedő országok versenyképesek. Ez mind-mind ellenünk hat majd, ha nem tudunk megállapodni. Az európai iparosítás 20%-a szintje 20-20-20-20, 2020-ra 20%, de 20 év múlva aztán nem leszünk versenyképesek, hiába tervezünk bármit is, ha nem vagyunk komolyak a belső energiapiac tekintetében. Kulcsfontosságú ez. Én, mint versenybiztos, minden nap elemzem annak kihatásait, hogy milyen negatív hatás vannak, hogy nincs közös stratégiánk és célrendszerünk ebben az ágazatban. Ami az acélt illeti, a, ezek a javaslatok, amelyeket Tajani kollégám dolgoz ki az ágazat szereplőjével és a tagállamokkal együttműködve. Az acél stratégia fejezeteiben jelenleg nincs semmi ok arra, hogy megijedjünk a versenypolitika szempontjából. Ám azért nem folytatom, legyünk körültekintőek. Langen eh, is Werner Langen nagyon fel akar szólalni még. Remélem nagyon kedves lesz ezentúl, hogyha most ezt megengedem. Hát lehet ne-e választ kapnom, biztos úr, a harmadik kérdésemre, ami a vidéki területeken a szélesebb internet hozzá ö, férésre vonatkozik dolgoznak-e a szabályok felülvizsgálatán, illetve mi a helyzet ezen a téren. És ha még lesz idő, vagy le, és lehetőség arra, akkor mi a helyzet versenypolitikai szempontból azon dossziékkal, amelyek az, a nagy energiaigényű ágazatokra vonatkoznak? Oké. Okay. I Rendben, hát azt hiszem az első kérdésére válaszoltam, ami a széles sávú kapcsolódást illeti. Azt hiszem, hogy erre, erre válaszoltam, de azért elmondom még egyszer akkor a választ. Nem probléma. Múlt év decemberében fogadtuk el az új sávú iránymutatásokat. Odafigyeltünk arra, hogy a közpénzeket hogy lehet felhasználni a szélessávú internet kapcsolat továbbfejlesztésére vagy terjesztésére az új szabályozásban, az Enabling Regulation szabályozásban, amelyet holnap tárgyalnak majd meg a tanács szintjén, hogyha ott támogatják az én javaslatomat, mi szerint ki kellene szélesíteni a lehetőségeit annak, hogy blogban kivételként kezeljük az olyan beruházásokat, amelyek a szélesávú beruházásokra és szélesávú internetre vonatkoznak, akkor ez beépíthető lesz a vonatkozó jogszabályba, amely 2014 végén fogadunk el. De ehhez szükség, ahhoz a bizottságnak minden esetre meg kell várni, hogy a tanács a jóváhagyását adja. Az energiaintenzív ágazatok. Németországban nem másul is fontosak ezek. Van egy esetünk, itt van egy rendszer volt a kép, amely Németországban 2009-ben került kidolgozásra, hogy kompenzáljanak egyes ágazatokat a CO2 kibocsátások által megnövelt költségek tekintetében az energiaintenzív ágazatban. A vizsgálatot leállítottuk ebben az esetben, mert az új ITS akkor került kidolgozásra, amelyet aztán tavaly fogadtunk el. A kibocsátás kereskedelmi rendszer hosszú tárgyalások után került elfogadásra, de szerintem nagyon jó és nagyon kiegyensúlyozott megállapodás született, mert majdnem mindenki elégedetnek lát, tűnik, látszik ez ügyben az új ITS iránymutatások kapcsolatban, úgyhogy a 2009-es régi CO2 kibocsátási rendszerből ez lett. Megnyitottunk azonban egy vizsgálatot Németországban a, azzal kapcsolatban, hogy a hálózati szolgáltató nézeté, néző szempontjából a hálózatot használó vállalatok díjai hogyan alakulnak, mert vannak bizonyos kivételek egyes energiaintenzív vállalatok részéről, amelyet a hálózat más felhasználói finanszíroznak, és ez végső soron ezek, ez a teher átkerül a fogyasztókra. Megvizsgáltuk ezt, ezt a lehetséges diszkrepanciát, és elemezzük azt, hogy formális vizsgálat is indul, ez szerintem fog indulni, egy másik német rendszerrel kapcsolatban, amely megjúl energiaforrások támogatta egy hasonló rendszerben. Tehát energiaintenzív ágazatok nem fizetnének ilyen pótdíjakat, vagy alacsonyabb arányban fizetnék, amelyet így a, az többi felhasználó, megújuló energiaforrás felhasználó terhelnék ezek a díjok, amelyet végül is megint csak a fogyasztók fizetnek meg. Ez esetben nem akkor indítottuk a vizsgálatot, mint a hálózat működtető esetében, mert a német hatóságok tájékoztattak arról bennünket, hogy új jogszabály dolgoznak ki, és azt mondtam, jó, akkor várjuk meg ezt az új jogszabályt Németországban, és vegyük figyelembe az új rendszert, és akkor már abból indul ki a vizsgálatunk, nem a régi alapján folyik majd. Eldöntjük, mit tegyünk. Éppen most jártam Berlinben, és tárgyaltam a kancellár helyettessel és a közvetvédelmi miniszterrel, megmondtam nekik, hogy júniusban várjuk, hogy friss tájékoztatást kapjunk az új rendszerről, mert ha nem, akkor kötelező lesz számunkra az előző rendszer alapján vizsgálatot indítani. Still question, yes. I, Ami az acélt illeti, megválaszoltam a kérdést, de nyilván volt a végén egy de. Nagyon köszönöm. Mindig érdemes végig itt maradni, csak emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy ma délután fél négykor folytatjuk a munkát, nem itt, hanem az ASP ötödik emeletén, és a faktáról fogunk meghallgatást tartani, úgyhogy akik szeretnének eljönni, kérem, jöjjenek. Köszönöm.